liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne Tisztelt kollégák, megnyitom a Költségvetés Ellenőrző Bizottság mai ülését. Szeretném köszönteni Önöket. Miután a múlt hetünk a munka szempontjából rendkívül intenzíven zajlott, ma ismét ülésezünk. Először is a mai napirend tervezetre szeretném felhívni a figyelmet, ezt mindenki megkapta. Kíván-e valaki módosítani a napirenden? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor ezt a napi rendet így ebben a formájában elfogadjuk. A második napi rendi pont. Itt szeretném felhívni a figyelmüket eh, a nyelvi kiosztásra, és arra, hogy a kokobó ülése a nyilvános rész legalábbis, eh, ezt közvetíteni fogjuk. És eh, mindenki, aki megkapja a szót, és aki felszólal, őt automatikusan lehet a webstreamingen keresztül hallani és látni. Még szeretném felhívni a figyelmet a múltkori ülésünk jegyzőkönyvére, és megkérdezném, hogy van-e fenntartás vagy ellenvetés a múltkori ülés jegyzőkönyvével kapcsolatosan, úgy tűnik, hogy nem. Akkor ezt a pontot is lezárhatjuk. A jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most pedig Következik a negyedik napi rendi pont, az Európai Számvevőszék tagjának kinevezése és a tagjelölt meghallgatása. Egy tagjelöltet fogunk ma meghallgatni, a bolgár kormány Iljana Ivanovát jelölte. Ami a eredetileg tervezett második jelölt meghallgatását illeti, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a román kormány azt közölte velünk, hogy jelöltjét, Mircea Vasile popescu visszavonta, visszavonta a jelöltségét. Éppen ezért a mai napon ezt a napirendi pontot nem fogjuk megvitatni. Ez a pont tehát nem szerepel a napirenden. Ami a két számvevőszéki tag mandátumát illeti. Idén december 31-én jár le a mandátumuk, és éppen ezért egy új, hat éves hivatali időszakra kell új jelölteket kinevezni. És a 286-os cikk második bekezdése értelmében, az Európai Unióról szóló szerződés értelmében a tanács fog dönteni, de csak azután, hogy konzultált az Európai Parlamenttel. Éppen ezért ma a feladatunk az, hogy meghallgassuk azon jelöltet, akit a bolgár hatóságok, a bolgár kormány nevezett ki, a bolgár kormány jelölt Iliana Ivanováról van szó. Már az előkészületek során elkészültek a, kérd, elkészült a kérdőív, tehát a jelölt fel tudott készülni, és ezek után, ha önök is egyetértenek velem, akkor rögtön kezdhetjük a meghallgatást. Szeretném felkérni a jelöltet, hogy eh, egy 5 perces eh, nyilatkozatot tegyen, ezt követően pedig lehetőséget kapnak a bizottság tagjai arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a jelölthöz. Ezt követően pedig a nyilvános meghallgatást követően zárt ülésre kerül sor, és az zárt ülés keretében fogjuk értékelni a meghallgatást. Van-e hozzászólás az eljáráshoz? Úgy tűnik, hogy nincs, úgyhogy akkor minden további nélkül kezdhetjük is a meghallgatást, és először is Iljana Ivánovát szeretném szívesen köszönteni. Nem kell őt bemutatnom, nyilván tagja a bizottságunknak, sőt helyettes alelnökünk is, és ezek után szeretném önnek Ivanov asszony megadni a szót, és kérném, hogy 5 percben ismertesse jelöltségét. Thank you very much, Mr. Chair, dear Chairman Torres. Köszönöm szépen, köszönöm tisztelt elnök úr, Ayala asszony, tisztelt képviselők, egy nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek ma az Európai Számvevőszék jelöltjeként. Ez egy megtiszteltetés számomra, ugyanakkor egy nagy felelősség is, amely tükrözi azt, hogy mennyire egyre inkább fontos a költségvetési ellenőrző eljárás során az Európai Számvevőszék, főleg a jelenlegi gazdasági környezetben. A mai előadásomban, bevezetőmben kb. 5 percen, 5 perc erejéig szeretnék olyan kérdéseket megválaszolni, amelyek remélhetőleg az önök segítségére szolgálnak. Arról beszélnék, hogy ki vagyok én, mit tettem pályafutásom során, és miért szeretném ezt a posztot, és szeretném elmagyarázni, hogy miért érdemlem ki az önök bizalmát. Ahogyan a kérdőívre adott válaszokból látható, 12 éves szakmai és politikai tapasztalattal rendelkezem, különböző kormányzati, politikai és magánpiaci szerveknél, vállalatoknál, gazdasági kapcsolatokkal, vállalatirányítással foglalkoztam Európában és az Egyesült Államokban. Engedjék meg, hogy kiemeljek néhány olyan aspektust azon posztokra, amelyeket betöltöttem, és amelyek véleményem szerint kapcsolódnak az Európai Számvevőszéki tagsághoz. Először is a kormányzati ágazatban szereztem Bulgáriában tapasztalatot egy olyan kritikus időszakban, amikor koordináltam a felelős miniszterként a mezőgazdaság és élmezésügyi minisztériumnál. Részt vettem az egyik legfontosabb projektben, amelyet a Világbank finanszírozott, 50 millió dollár keretében, és amelynek a célja a bolgár mezőgazdaság megreformálása, kapacitásépítése volt, és az EU-hoz való csatlakozásra való felkészítése a munkám. Egy jelentős része akkor az ex post monitorozáshoz kapcsolódott, amikor is illetékes voltam arról, hogy a mezőgazdasági minisztérium munkája mennyire volt eredményes. Az a tapasztalat, amelyet a minisztériumban szereztem 1999 előtt, ez most emlékeztet olyan intézkedésekre és reformokra, amelyeket bizonyos Európai Uniós tagállamokban hajtanak most végre. Gondolok itt az új makrofinanszírozási eszközök megvalósítására, illetve a különböző intézkedési mátrixokon keresztüli monitorozás. Nos, úgy vélem, hogy az a tapasztalat, amit ezen a területen szereztem, hasznos lehet a számvevőszék számára, hogy a továbbiakban is erősítsük az új pénzügyi eszközökön keresztül a költségvetési eljárást. Ugyanennyire fontos és releváns azt hiszem az a tapasztalat, amit a szektorban szereztem, amikor különböző banki és pénzügyi vállalatoknál dolgoztam, pénzügyi jelentések készítésével foglalkoztam az Egyesült Államokban. A kockázatkezelés terén is szereztem tapasztalatot, ami hasznos volt ahhoz, hogy megértsem a lentről felfelé irányuló pénzügyi irányítás folyamatát megemlítenék néhány témakört, amelyel foglalkoztam itt a Kokobu munkája során. Például a 2010-es EBRD eh, e eh, jelentés, a különböző innovatív pénzügyi eszközök, az új eh, többéves pénzügyi keret keretében a közös agrárpolitikával kapcsolatos munkám, és egyéb fontos programok is voltak, amelyek az unió pénzügyi érdekeltségének a védelmére irányultak az FSM és um, ennek szerepe a költségvetési eljárásban szintén megemlítendő, és nem utolsó sorban árnyékrendtéstevő voltam 2010-ben a parlamenti mentesítési eljárás során és a 2009-es bizottsági mentesítési eljárás során. Ezzel átérhetek a második kérdésre is, hogy miért fontos számomra ez a kinevezés. Azért, mert úgy gondolom, hogy rendelkezem a kellő kompetenciával, másfelől pedig azért is, mert a költségvetési ellenőrzési folyamatok fontosak és érdekesek számomra. A munkám során jeleztem már azt is, hogy milyen elkötelezem magam az európai alapok hatékony felhasználása mellett. Az ilyenfajta munka elmélyítése az Európai Számfevőszéknél azt hiszem, hogy természeténél fogva magától értetődő, azon vita szempontjából is, amely most folyik Luxemburgban, és amely a számvevőszék előtt álló kihívásokhoz kapcsolódik. Egyes kérdések kapcsán azt hiszem, hogy hozzáadott értéket is tudok képviselni, például ami a pénzügyi eszközöket illeti, és biztos vagyok abban is, hogy az egyik például a teljesítmény értékelés és a számvevőszék jelentéseinek elkészítése során is hasznos munkát végezhetek. Fontos az, hogy rugalmasabbak legyünk, és ha önök megerősítik a kinevezésemet, akkor szívesen együttműködök önökkel a továbbiakban is, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a lehető leginkább védjük az európai adófizetők érdekeit. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Ivanova asszony. Köszönöm ezeket a bevezető mondatokat, bemutatkozását itt a bizottságunk előtt. Most pedig szeretném megnyitni a, a kérdések kérdések körét, és azt hiszem, hogy Ayala Szender asszony az, aki először szót kap. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt eh, szeretném én is köszönteni Ivanová asszonyt. Az igazság az, hogy miután láthattuk azt, hogy a közelmúltban a francia kormány hogyan járt el, illetve hogy a kinevezések során eh, kollégáinkat hogyan kezelik különböző kormányok. Nos, egyértelmű, hogy az Európai Parlament nagyon fontos, hogy eh, szerepet vállaljon, látható legyen, Ön is tudja, Ivanova asszony és a kollégáim is tudják, hogy ez a munka, amelyet itt végzünk, ez főleg arra irányul, hogy elmélyítsük azt az információ tömeget, amelyet ön is közölt velünk. Politikusként vannak olyan kérdések, amelyek nem kerülhetik el a figyelmünket. Ön részt vett különböző meghallgatásokon, ahol hasonló, hasonlóan folyt a vita. Említette, hogy a 12 éves tapasztalat 12 éves tapasztalatot szerzett. Szeretném ezzel kapcsolatban a következőt kérdezni. A bolgár számvevő széknél 15 évi tapasztalat szükséges, szakmai tapasztalat ahhoz, hogy valaki jelöltként indulhasson a bolgár számvevőszéknél. Szeretném megkérdezni, hogy miért gondolja azt, hogy 12 évi szakmai tapasztalattal, tekintettel arra, hogy ön mennyire fiatal, gondolja, hogy felkészülte arra, hogy az Európai Számvevőszék tagja legyen. Ez eléggé szembetűnő, hiszen ön ugye a bolgár számvevőszék tagja nem lehetne, ugyanakkor arra pályázik, nyilván jogosan, hogy az Európai Számvevőszék tagja legyen. Hogyan látja ön ezt a helyzetet? Másodszorban pedig azt is említette, hogy ugye bachelor végzettséget szerzett. Hát az én hazámban ez három évi egyetemi tanulmányt jelent. Egy olyan projektet említ, amely a három leglényegesebb projekt egyike, és ez a bolgár mezőgazdaság és élelmiszerügyi minisztérium egyik projektje. Ön ott fő munkatársként dolgozott, és részt vett, ezt ugye ex post ellenőrzésnek nevezik, különböző dossziék ellenőrzésében vett részt, például különböző információkat juttatott el a minisztériumhoz. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a munkakör pontosan mit is jelentett. Itt egy nagyon fontos projektet említ. Hogyan tudta ellátni ezt a feladatot röviddel azután, hogy elvégezte egyetemi tanulmányait? és a Kokobúnak ugye a lelnöke. Szeretném ezzel kapcsolatban azt megkérdezni, hogy milyen, milyen témákkal foglalkozott, ezt fel tudná vázolni időrendi sorrendben. Ezekről én igazából nem akarok szólni, de azt hiszem, hogy ez összhangban volt ugye azzal, hogy érdeklődést mutatott az európai számbevőszéki tagság iránt említette, hogy más bizottságok tagja is, ami pedig a függetlenséget illeti. Említette, hogy a pártban nem bír különösebb tisztséggel, nincs egy, nem tud be semmilyen jelentős politikai tisztséget. Van-e valamilyen politikai tisztsége, mert azt említette, hogy ezt felfüggeszti a megválasztása esetén. Tudja, hogy a szerződés értelmében a számvevőszék minden egyes tagjától függetlenséget követelünk meg, az ön esetében, ugye tekintettel arra, hogy mennyire fiatal, és nem igazán szerzett tapasztalatot ezen a, ter- ezen a területen, az ön politikai karrierje még a jövőre vár. Semmiféle nyomásnak nem szabad, hogy megfeleljen a politikai párt vagy bármilyen szervezet részéről. Tehát szeretném tudni, hogy hogyan gondolja azt, hogy teljes mértékben eleget tud-e tenni ennek a függetlenségi követelménynek. És végezetül az eh, egy, az jelentkezte, hogy az Ericsson vállalatnál dolgozott, említette, hogy ezt, eh, attól a vállalat, ezt a vállalatot ott hagyta, amikor az Európai Parlament képviselőjévé vált, de az érdekeltség nyilatkozatban egy bolgár eh, ingatlan ügynökség is szerepel, amelynek ön tanácsadóként dolgozott, kockázat jelentéseket készített, ezen vállalat számára. Szeretném tehát tudni azt, hogy jelen pillanatban milyen kapcsolatban áll a vállalattal, mert a vagyonnyilatkozat, a pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatában ezt nem említette, ezt nem láthattuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Inés Ayala Sender az előadó, és ezek után szeretném megkérni önt, Ivanov asszony, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. I would... Köszönöm szépen. A feltett kérdések sorrendjébe fogok válaszolni. Először is arra a kérdésre válaszolnék, hogy mennyire hosszú az én szakmai tapasztalatom. Valóban nincsen 30 év szakmai tapasztalatom, azonban, hogyha lett volna 30 év tapasztalatom, akkor az azt jelentette volna, hogy kb. 7 éves koromba kellett volna elkezdjek dolgozni, ami hát ugye nem teljesen lenne a jogi követelményekkel összhangban. Nem gondolom, hogy a szerződésben bárhol szerepelne az, hogy milyen hosszú szakmai tapasztalatra van szüksége a jelöltnek. Amennyiben lett volna ilyen követelmény, akkor nem is jelentkeztem volna. De szerintem a jelölteket nem csak olyan szempontból kell megítélni, hogy milyen hosszú szakmai tapasztalatuk van, hanem inkább a szakmai tapasztalat minőségét kellene jobban közelebbről megvizsgálnunk. És azt hiszem, hogy ezen 12 év minősége elég magas szintű ahhoz, hogy az Európai Számvevőszék tagjaként folytassa a munkámat. Már csak azért is, mert ön beszélt arról többször is, hogy mennyire nehéz helyzetben vagyunk most, amikor olyan sok változás van, nem csak a magánszektorban, hanem az állami szektorban is szereztem ezzel kapcsolatban tapasztalatot az átmenetek kezelésében, és itt ebben a szakbizottságban is dolgoztam. Tehát ennyi lenne a válaszom a 12 éves szakmai tapasztalatra. Úgy gondolom, hogy ez 12 minőségi évet jelent, amit én úgy gondolok, hogy segítségemre lesz majd az esetleges, hogyha megkapom ezt a munkát, akkor a feladatom teljesítésében. Nem igazán értettem ezt a három éves egyetemi kérdést. Hát én egy öt éves egyetemi képesítést szereztem, és azután masters fokozatot szereztem, kettőt is, és voltak még gyakornoki tapasztalataim is, ezeket természetesen nem vettem be a szakmai élet tapasztalataim közé, de voltak már korábbi tapasztalataim is. Ami pedig a minisztériumi feladataimat illeti, nos hát pontosan az volt a feladatom, hogy koordináljam a tárgyalások előkészítését. Ez egy nagyon hosszú projekt volt, nem egy vagy két hónapos, vagy néhány hetes projekt volt, hanem éveken keresztül tartott ez a projekt. Tehát itt arról volt szó, hogy a felkészülés, illetve koordinálni kellett a minisztériumon belüli szakterületeket, amelyek a tárgyalások tárgyát képezték. Milyen szektorokról is volt itt szó? a az erdő, erdészettől kezdve a mezőgazdaság állami támogatása, vagy az öntözés. Tehát nagyon sok olyan különböző területet kellett felügyelnem, amelyek tárgyát képezték a tárgyalásoknak. Tehát az volt a feladatom, hogy megértsem minden egyes szektoriális problémát, hogy azután ezeket összesítve, szintetizálva terjesztem elő a miniszternek, illetve a tárgyaló csapat számára való előkészítési munkát végeztem. Ez egy nagyon fontos projekt volt, mert ahogyan már említettem, ez volt az a tapasztalat, amely megalapozta az Európai Uniós csatlakozást ezen a területen, ugyanis nagyon sok reformra volt szükség, ezeket meg kellett alkotni, és azt hiszem, hogy ez az állandó munka nem csak technikai szempontból volt igen hasznos számomra, hanem a csapatmunka nagyon fontos volt ebben a pozícióban, és szerintem az ilyen típusú tapasztalatok is fontosak az Európai Számbevőszék tagjának, munkájának szempontjából. Aztán volt egy olyan kérdés is, hogy a Kókobuban betöltött szerepem nem egyfajta ugródeszkaként funkcionált-e, nem valós, érdekei, valós érdeklődésem volt, hiszen különböző területekért felelős voltam, árnyékjelentéstevőként is, és nagyon sok együttműködést tudtam kialakítani a különböző tagokkal, és vannak más szakbizottságokban is, például a belső piaci szakbizottságban jelentéseteim. Ilyen például a bébi ételek, illetve a tápszerekkel kapcsolatos jelentés, de nem, nem gondolom összesítve mindezt, hogy bárki is azt mondhatná, hogy bizonyos mm, időponttól kezdve én felépítettem a munkámat azért, mert ugrodeszkaként kívántam ezt használni, nem. Én itt ebben a munkakörben továbbra is be fogom tölteni legjobb tudásom szerint a szerepemet. Ami a politikai szerepemet illeti, nincsen politikai szerepem, vezető szerepem a párt politikai szinten, de amennyiben fel kell függesztenem például a pártagságomat, akkor meg fogom ezt is tenni. És biztosíthatok mindenkit afelől, hogy független vagyok teljesen, és a politikában betöltött pozíciómmal kapcsolatban nem hiszem, hogy bármi releváns dolgot elmondhatnék ezen jelöltségemmel kapcsolatban, azonban amennyiben szükség lenne arra, hogy a pártagságomat feladjam, akkor ezt is fel fogom függeszteni, de csak egyszerű párttag, pártkatona vagyok, és azt hiszem, hogy más fontos vezető beosztású európai politikusok, illetve közigazga, európai közigazgatásban résztvevő személyek sem függesztették fel a pártagságukat. Ami a céget illeti, amelyre ön utalt, nem. Én több cégnek is dolgoztam, nem értettem, hogy pontosan mire utalt ön. Parancsoljon, igen, most ha nem tévedek, akkor OJK OJK proportuk. Nem tudom, hogy ezt jól olvasom-e, a civil nem tudom, hogy jól olvasom-e, de ez az a vállalat, ez az? Odessa Properties. Ah, Odessa. Lehet, hogy ez az Odessa Property lenne? Temporary job. Igen, ez egy ö, időszakos munka volt, amelyet egyébként nem is ö, írtam be a szívimbe, mert csak egy néhány hónapos ö, munkakörről van szó, az első gyermekemet vártam akkor, és nem hiszem, hogy ez túl releváns lenne szakmai szempontból, ezért nem írtam be a szakmai önéletrajzomba. Igazából semmi köze ennek a mostani kérdéshez. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Köszönöm szépen Ivanova asszonynak a válaszokat az előadó által feltett kérdésekre. A bizottság részéről először is Inge Gressle kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt kolléganő, nagyon örülünk annak, hogyha valaki közülünk lehetőséget kap, hogy a számvevőszék tagja legyen, hol most, amikor 25 férfi mellett csak két nő eddig a számvevőszék tagja, feltűnő, hogy a két nő egyébként a legfiatalabb is. Kájolajti asszony 34 volt, amikor kinevezték a számvevőszék tagjává, ő sem rendelkezett 15 éves szakmai tapasztalattal, aztán az ír kollégánk 33 éves volt, amikor elfogadtuk a jelöltségét, tehát ebből kifejezőleg azt hiszem, hogy az életkorral kapcsolatos érv ez eddig semmilyen szerepet nem töltött be a további meghallgatásoknál. Korábban nem hallottunk semmi ilyesfét, és egy szocialista jelölt esetében is azt hiszem, hogy alig ha érvelhetünk ezzel. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen jó a jelöltünk, egy olyan jelölt, aki itt a Kokobuban is bebizonyította azt, hogy mire képes. Két kérdésem volna az első arra vonatkozik, hogy ön hogyan látja a széket? A véleménye szerint minek kellene ott megváltoznia, mit kívánott elérni. Említette, hogy törekszik arra majd, hogy velünk együttműködjön, ez nagyon jó lenne. Jó lenne, hogyha ezt ki tudná fejteni. A második kérdésünk pedig Bulgáriára vonatkozik. Bulgária az egyik legfiatalabb tagállam az Uniónak, éppen ezért súlyos problémái vannak még számunkra. Jó lenne, ha megtudnánk azt is, hogy ön hogyan látja az eddigi szerepét Bulgária vonatkozásában, ugye készített egy tanulmányt is, illetve részt vett egy tanulmány kidolgozásában, amely a az új tagállamok problémáira vonatkozik, és arra, hogy milyen tanulságokat vonhatnak le ebből. Tehát érdekelne az, hogy a számvevőszéken belül hogyan kívánja Bulgária szerepét előmozdítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Említette a fiatalságot, az ifjúságot, emlékeztetnék arra, hogy Németország első szövetségi elnöke Theodor Heuss nagyon fiatal, fiatalon lett képviselő, és azt mondta, hogy az ifjúság az egyetlen olyan betegség, amely napról napra javul. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kérdéseket, meghallgattuk a kérdéseket, tehát Ivanova asszony kérném, hogy válaszoljon ezekre. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Az első kérdésem, hogy hogyan is látom a számvevőszéket. Most hát ezzel kapcsolatban két részben válaszolnék a kérdésre. Első, azt hiszem, hogy itt az évek során már egy fontos reform folyamat indult be, és itt az egyik a self-assessment, a másik pedig a peer review volt. Ugye ezek olyan ajánlások kapcsán valósultak meg, amelyeket a peer review alapján készítettek elő. Nézzük azt, hogy én hogyan is látom ezt a helyzetet. Az ajánlások alapján azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne a számbevőszék számára az, hogy folytassa a kommunikációt a az ellenőrző hatóságokkal, azért, hogy jobban megértsék egymás érdekeit. És azt hiszem, hogy ebbe az irányba halad egyébként a számvevőszék, de ezt tovább folytatni kell ezt a munkát. Azután fontos a management framework erősítése. Nagyon sok sokan, akár ebből a kokobuszak szakbizottságból, illetve máshonnan a self-assessment és a peer review-ból is kiderült az, hogy a számvevőszék tagok mindenképpen, akik túl sokáig például egy helyen dolgoznak, illetve a tagok is a bevallásaikat mindenképpen tegyék átláthatóbbá. Ebből a szempontból is szerintem jó irányba halad a számbevőszék, de nyomonkövetésre van szükség ebből a szempontból, és ezt tovább kell erősíteni. Tehát a számvevőszéknek nyomon is kell követnie az ajánlásait, nem pedig csak megírni és aztán elfelejteni. Tehát ebből a szempontból itt előrehaladásra van szükség. És végül, ami pedig a teljesítményindikátorokat illeti, hát amennyire én tudom, a számvevőszék szeretne lépéseket tenni, a további erősítés felé, tehát, hogy próbáljuk meg ezeknek a teljesítményindikátoroknak a fontos szerepét jobban definiálni. A második része a válaszomnak, hogy hogyan is látom én. A múlt héten volt egy nagyon érdekes meghallgatás, amely arról szólt, hogy milyen irányba is kellene elmozdulni az európai számvevőszéknek. A performance auditnek egyre nagyobb szerepet kellene szánni, és én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez megtörténjen a speciális jelentések kapcsán is, hogy ez minél időszerűbb és rugalmasabb legyen, és a Kukobu szakbizottság tagjaival is specifikusabb együttműködést kell kialakítani, tehát ne csak általános megjegyzéseket tegyünk, hogy hogyan is kell a, megoldani a problémákat, hanem, hanem konkrét javaslatokat tegyünk. Tehát ez lenne a fontos a Special Report szempontjából. Ezen kívül pedig a pénzügyi eszközök fontosságát kell még hangsúlyoznunk, és ebből a szempontból a számbevőszék is elmondta, hogy szeretne ellenőrzéseket végezni ezeken a területeken, a makro pénzügyi mm, jelentések szempontjából is, és azt hiszem, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai is nagyon is érdeklődnek ezen fontos terület iránt, ezt folytatnunk kell, ugyanis már most lehet, hogy ...110 milliárd euróról van szó, és ezek az eszközök, ezt kimondhatom, hogy ezeket nem megfelelőképpen auditálják, nem elég átlátható a folyamat, tehát az ellenőrzés nem megfelelő ezen a területen. Itt az Európai Parlamentről van szó, illetve az Európai Számvevőszékről is. Itt ugyanis az európai adófizető polgárok pénzének elköltéséről van szó. Aztán a DAS is fontos ebből a szempontból, ugyanis nagyon sokszor itt itt ebben a szakbizottságban jó magam is és más szakbizottsági tagok is felkértük a számvívőszéket, hogy világos analízist adjon ki arról, hogy a különböző tagállamok mennyire hatékonyan tudják ellenőrizni a pénzek elköltését. Ugyanakkor azt is látom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, és, és nagyon sok pénzre van szükség de mégiscsak erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlament felé világos elemzéseket készítsenek arról, hogy melyek a problémás területek a különböző tagállamokban. És hogy pontosan mi is történik az adott területeken, mert csak így tudnák az Európai Parlament Kokobú szakbizottságnak tagjai helyesen látni a helyzetet. Aztán szeretnék még a nemzeti, a számvevő hatóságokkal, illetve az Európai Parlamenttel kapcsolatos kérdésekre is kitérni. A különböző hatóságok, számvevőszékek, európai számvevőszék, illetve nemzeti számvevőszékek közötti együttműködést erősíteni kell. A meg, meghallgatás, amelyre utaltam, nagyon érdekes volt ebből a szempontból, ugyanis itt két nemzeti számvevőszék is jelen volt, a német, illetve a holland, és azt hiszem, hogy ezek az eszmecserék rendkívül hasznosak, és természetesen, amennyiben megválasztanak számvevőszéki tagnak, ezen a területen is tovább fogok dolgozni. És aztán, ami pedig az Európai Parlamentet illeti, hát mindannyian számíthatnak arra, hogy mindenképpen azon fogok dolgozni, hogy a parlamenttel fenntartott kapcsolatok tovább javuljanak. A múlt héten a meghallgatáson azt is javasoltam, hogy Caldera elnök amennyiben ö, el fogok jutni a számbevőszékhez, akkor ö, tegyük ezeket a kapcsolatokat ö, ne csak a szakbizottság és a számbevőszék között, hanem a Kokobu érintett tagjai között is külön-külön eszmecseréket tudjunk folytatni, ugyanis ezek azok a területek, ahol különböző ötletek születhetnek, és a szakbizottsági tagok kérdéseire is megfelelő válaszokat lehet adni. Ez az, ahogyan én látom az Európai számbevőszék előtt álló kihívásokat, ami pedig a második kérdését illeti. Bulgária vonatkozott ez a kérdés. Nos, hát itt talán már bebizonyítottam, és ezt a terület, ezen a területen továbbra is szeretnék semleges maradni, ugyanis amennyiben hibák vannak, azokat mindenképpen jelenteni kell, akár milyen tagállamból érkeznek. Ugyanakkor nagyon fontos a kommunikáció, a nemzeti tagállami hatóságok, illetve az Európai Számvevőszék között, ahogyan Gressze asszony is jelentette, Bulgária és Románia előcsatlakozásával kapcsolatban jelentéstevő voltam, de meg is hívtam az ezévi mentesítési eljárás keretében a kollégákat Bulgáriába. Azért, hogy lássák azt, hogy ott hogyan is áll a helyzet, milyen javulást láthatunk. Ez egyébként az egyetlen olyan tagállam, amely Köszönöm szépen. Ami a további időkeretet illeti, szeretném megkérdezni, hogy ki kíván még szót. Mulder kollega, majd Odi, Kalfin képviselők, és azt szeretném még megkérni önöktől, hogy a válaszok során is próbáljunk egy bizonyos időkeretet tartani, hogy aztán ne kerüljünk csúszásba. Mulder úr, parancsoljon! Köszönöm egy rövid kérdésem lenne Ivanova kollégához. Az egyik legfigyelemre méltóbb jelentése a számbevőszéknek az éves jelentés. Az éves jelentésben a, azt mondják ki, hogy pozitív vagy negatív daszt kell adnunk. Fáj az ember szíve arra gondolni, hogy az elmúlt 17 évben mindig negatív daszt adott a számvevőszék. Ön mit javasolna az Európai Bizottságnak, hogy egyszer végre pozitív daszt kapjanak? Köszönöm szépen Mulder kollégának ezt a kérdést, és egy rövid választ kérnék. Thank you, Mr. Mulder. Köszönöm, Mulder úr. Nos, ez a kérdés rövid, de nem egyszerű. Nagyon komoly kérdésről van szó. Valójában ez egyik legkomolyabb kérdésről, amire ebben a bizottságban keressük a választ. Azt gondolom, hogy itt nem csak az Európai Bizottságnak, sőt nem leginkább az Európai Bizottságnak, hanem a tagállamoknak kellene a saját ö, ö, portájuk előtt söpregetni, ö, saját nemzeti jelentések elkészítésének formájában. A raportőrrel Bulgárián kívül egyetlen tagállam sem nagyon akart szóba állni, tehát itt változásokra van szükség, leginkább a tagállamok részéről, ugyanakkor persze a bizottság részéről is remélem, hogy a parlament ebbe az irányba erőfeszítéseket fejt ki. Odi. Köszönöm szépen, most pedig Odi kollega következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én természetesen érdeklődöm ez iránt a vita iránt. Nyilván az ifjúság az nem csak kor kérdése, és én magam kifejezetten örülök Ivanova asszony kandidatúrájának. Egy nagyon érdekes személyiségről van szó. A magánszférában és a közszférában is szerzett tapasztalatokat, nemzetközi szinten is és nemzeti szinten is örülök annak, hogy a kormánya őt javasolta, nyilvánvalóan képességekkel rendelkezik, ami pedig a tapasztalait illeti, hát nincs 15 év, de azért mégiscsak jelentős tapasztalatokról van szó, ehm, és a Franciaországban pedig egy olyan elnököt választottunk most, akinek miniszteri tapasztalata sincs. E, tehát a tapasztalat ugyan fontos, de azért mégsem az egyetlen e, legfontosabb dolog. Önnek pedig azért van tapasztalata. E, nos, beszéljünk a függetlenségről, beszéltünk arról, hogy ön politikai párt tagja, nem akarok tanácsokat adni, de a számvevőszék egyik fontos feladata az, hogy elkerüljön minden olyan látszatot, amely a függetlenséget megkérdőjelezi, tehát annak véget kell vetni annak a pártagságnak, mert tényleg független számvevőkre van szükségünk. Emellett bátorságra van még szükség, bátor számvevőszéket szeretnénk, a tanács ellenőrzéséről szeretnék beszélni, illetve a tesítésről szeretnék beszélni. Ön is ismeri, hogy a, az európai parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága gyakran szemrehányásokkal él a tanács felé, ön pedig majd ugye a számvevőszék tagjaként milyen tanácsokat ad majd, és tényleg kifejezésre juttatja-e az álláspontunkat, illetve a korábbi álláspontot a tanács részére a mentesítéssel kapcsolatban. Tehát bátornak kell lenni, de engem meglep az, hogy a számvevőszék mennyire kesztyűs kézzel bánik a tanácsal, Önnek meg lesz-e az a bátorsága, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg a függetlensége kidomborodjon a számbevőszéknek, és változzanak a dolgok. Köszönöm szépen, Udi úr. Most pedig megkérném Ivanova asszonyt, hogy erre a két kérdésre is röviden adjon választ. Yes, Mr. Odi, you can... Köszönöm, Odi úr. Természetesen számíthat rám. Ebben a bizottságban is objektív és semleges voltam, és ez a jövőben is így marad a számvevőszéken belül is. A hiba az hiba, a szabálytalanság a szabálytalanság, függetlenül attól, hogy milyen intézmény, melyik intézmény követi el, melyik államban követik el a számvevők feladata az, hogy erre rámutassanak, és ne legyenek bátortalanok, vagy ne tegyenek úgy, mint hogyha mi sem történt volna, számíthatnak tehát rám. Ugyanúgy fogok eljárni az Európai Számvevőszék tagjaként, mint ahogy a Parlament bizottságom is eljártam. Köszönöm szépen a rövid választ. Kárfin kollega következik. Köszönöm. Köszönöm, szeretnék gratulálni Ivanova asszonynak a jelöléséhez. Nagy öröm volt vele együtt dolgozni három napig. Ugyanakkor neki is azt a kérdést teszem föl, amit az ilyen meghallgatásokon mindig felteszek. A Lisszaboni szerződés értelmezésére kérdeznék rá, mert a Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy a számvevőszék tagjai rendelkezzenek a megfelelő ö, ö, kvalifikációkkal erre a hivatalra. Ön szerint mi ez a megfelelő képesítés az Európai Számvevőszék tagjára, tagjának? Milyen menedzseri tapasztalata van? Ez a második kérdésem, és a, a harmadik dolog, ön a teljesítményauditról beszélt a beszédében, és ez szerintem fontos dolog, mert állandóan a teljesítményről beszélünk az alapok vonatkozásában. Mi a performance auditnak a definíciója, az, a számvevőszék ugyanis egyelőre nem ezt a nézetet, illetve gyakorlatot vallja. Mi kell ön szerint ahhoz, hogy a számbevőszék ténylegesen elkezdjen performance auditokat csinálni? Eddig úgy tűnik, hogy nem ezt láttuk tőlük. Köszönöm szépen, Kalfin úr. Ivanov asszony, kérem, hogy rögtön válaszoljon erre a kérdésre. Parancsoljon. Direkt Thank you. Uh, especially qualified... Köszönöm szépen. Nos, um, a, ami a képesítést illeti, hát azt hiszem, hogy a múlt héten vitáztunk arról, hogy milyen uh, mandátummal rendelkezik egy uh, számvevőszéki tag, Petruskevicsiené asszony válasza tetszett. Ő azt mondta, hogy a számvevőszék tagja ért, fontos, hogy értsen az auditáláshoz, ki kell ismernie magát ebben a témában, és egy jó team playernek is kell lennie. Azt hiszem, hogy 27 kollega között ez nagyon fontos, hogy az ember képes legyen csapatban dolgozni, kiálljon az elképzeléseiért, kiálljon ezek mellett, ugyanakkor rugalmas is legyen, és kész legyen a kompromisszum kötésre, hogy elérhesse a célokat, illetve döntés szülessen a folyamat végén. És úgy gondolom, hogy én rendelkezem ilyen képességekkel. Általában ugye arról beszélünk, hogy technikai követelmények szükségesek, de ezen túlmenőleg nagyon fontosnak ért értékelem a pénzügyi auditokat, ez egy átfogó ellenőrzés nagyon fontos része, de a teljesítmény ellenőrzés is, ahogyan említette, egy szükséges része ennek az egésznek ahhoz, hogy az ellenőrzés átfogó legyen. Úgy gondolom, hogy ez az az irány, amelybe kellene indulnunk. Tudnunk kell ugyanis, és ezt az európai adófizetők előtt el is kell tudnunk magyarázni, hogy milyen értéket képvisel az ő pénzük. Azon alapok, amelyeket elköltünk, nem csak, hogy ezeket megfelelően kell elköltenünk, hatékonyan, eredményesen, gazdaságosan, és az a definíció, amelyet én említettem, ez ezt tartalmazza. Gazdaságosság, az alapok hatékonysága, eredményessége a fontos, az a lényeg, nem, az, amit, nem csak az, amit Ajalanszony említett, hogy a pénzt el kell költeni, hanem jól kell ezt elkölteni, megfelelő célokra, hogy valóban javítsuk az állampolgárok életminőségét. Azt hiszem, hogy ez a tulajdonképpen itt célunk. Ami pedig a menedzseri posztokat illeti, nem voltam sehol sem kifejezetten menedzser, mint olyan, de azt hiszem elmondhatom, hogy csapatokat szerveztem, irányítottam méghozzá úgy, hogy a kitűzött célok közül a legjobbakat elértük, és nagyon jó eredményeket értünk el. A teljesítmény ellenőrzésre vonatkozó kérdését pedig azt hiszem megválaszoltam. Elnök, köszönöm szépen, Ivánova asszony. Köszönöm, hogy megválaszolta Kálfin kollega kérdéseit. Ha pedig most nincs további hozzászólás, akkor elnézést, Gajer úr. Egy kérdésem volna, köszönöm elnök úr, egy kérdésem azért mégiscsak lenne, mert arra vártam, hogy egy kollega érinti -e, de nem említette senki, úgyhogy visszatérnék én erre a kérdésre. Megnéztem Ivanov asszony önéletrajzát, és megállapítottam, hogy három év alatt öt különböző állása volt. Ennek lehetnek különböző okai, de szeretném megadni önnek a lehetőséget, hogy elmagyarázza, hogy miért váltakoztak ilyen gyorsan az állásai. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gájra asszony. Ivanova asszony, kérném, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Hogyha azon állásokra gondol, amelyeket az Egyesült Államokban töltöttem be, valóban ez ott meglehetősen tipikus, jellemzi az amerikai fajta mobilitást, ami nem feltétlenül ugyanolyan, mint itt az Európai Unióban. Családikaim voltak, amelyek miatt egyik államból a másikból költöztem szerződéses megbizatásokról volt szert, tehát ez a mögöttes indok. Elnök, köszönöm szépen ezt a választ. És most még egyszer a kollégákhoz intézném a kérdést. Végezetül az előadót kérném. Vannak-e rajta kívül mások? Nincsenek. És akkor Inés Ayala Sender asszonynak adnám meg végezetül a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Megköszönném Ivanov asszonynak, hogy megválaszolta a különböző kérdéseket, és csak a jövőre vonatkozóan szólnék, ugye említette a tartalmi kérdéseket megválaszolta. Volt egy téma, amúgy arra vonatkozott, hogy tudja ön is, hogy az Európai Parlamentben folyik a számvevőszékkel kapcsolatos vita, amely Eh, arra utal, hogy eh, korlátozott erőforrással rendelkeznek eh, az intézmények és a számvevőszék is, tehát több alkalmazatra volna szükség ahhoz, hogy az auditálási feladatokat el lehessen látni, tehát az operatív feladatkört. Lehet, hogy ez még korai, mert már úgy tekintünk önre, hogy a számvevőszék tagja lesz, de szeretném megkérdezni, hogy késze arra, hogy a parlament kérésének megfelelően csökkentse a kabinetjének számát, hogy többen foglalkozhassanak az operatív feladatokkal. És végezetül abban az esetben, ha sor kerül az ön megválasztására, akkor milyen fajta auditon belül gondolja, hogy ki lehetne használni jobban az ön tapasztalatait, a prioritásokat, abban az esetben, hogyha a számövőszék tagja lesz. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen. Ajala Szender asszonynak ezt a kérdést, és most Ivanov asszonynak adnám meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdésére vonatkozóan valóban egyértelműen én is úgy látom, hogy a számvevőszék eleget kell, hogy tegyen annak a kérésnek, amelyet az intézményektől, a tagállamoktól is elvárunk, amit a polgárok elvárnak, csökkentésekre kerül sor, és a számvevőszékre is vonatkozik ez. Ami a második kérdésére vonatkozik, hogy hol látom én jó magamat, hogy hova illeszkedne leginkább az én tapasztalatom. Már megpróbáltam kifejteni azt, hogy a tekintettel arra, hogy milyen hátterem van, milyen tapasztalatokat szereztem. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközök terén, a strukturális alapok terén tudok tudnék jobban kiemelkedni, ez lehet, hogy néha rejtélyes a szakbizottság számára, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés a makrofinanszírozási támogatás szempontjából a pénzügyi eszközök a korábbi tapasztalatomra való tekintettel szintén egy olyan terület, amelyet egy erős pontnak neveznék, és a jelentésekkel kapcsolatban pedig megígérhetem azt, hogy szeretném elérni azt, hogy, és igyekszem majd, hogy ezek gyorsabbak legyenek, és megpróbálok jobban kitérni a szakbizottság tagjainak kéréseire. Elnök, köszönöm szépen Ivanova asszonynak a válaszokat. Ezzel pedig akkor lezárnám most a nyilvános meghallgatást, és most sor kerül az értékelésre. Ez nem nyilvános ülés keretében zajlik majd, tehát arra kérnék mindenkit, hogy azok, akik nem tagjai a bizottságnak, illetve nem jogosultak arra, hogy itt legyenek, távozzanak. És még egyszer szeretném megköszönni Ivanova asszonynak hogy megválaszolta a nyilvános ülésen a kérdéseket. Köszönöm. Okay, ladies and gentlemen, please, uh, can we... Hölgyeim és uraim,